Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Már némi késedelemben vagyunk. Köszönöm, hogy a beszélgetéseket a termen kívül folytatják le, hogyha erre szükségük van. Értem én ezt, de egy kicsit zavaró azok számára, akik itt vannak a teremben. Köszönöm. Üdvözlöm az előadóinkat az Irán-USA Task Force képviselőjét és Adnan Tabatabájt, aki az alkalmazott kutatások központjának vezetője. Köszönöm, hogy a termen kívül folytatják le a társalgásokat, mert nagyon kellemetlen az, hogy nem tudok csendben szólni. Itt látom, hogy még továbbra is két ö, személy beszélget, jól lenne, hogyha ők ezt befejeznék. Tehát ebben az évben a Nemzetközi Atomenergia egy ügynökség elfogadott egy határozatot, mivel Irán nem tartja tiszteletben a garancia megállapodást. Az ENSZ BT7 határozatot hozott ez ügyben, amely Teherentól intézkedések meghozott, tehát kérés szankciókat tűz ki szemben az átfogó közös cselekvési terv, amely 2015. júniusában született az iráni köztesség és Kína, Franciaország, Németország, Oroszország, az Egyesült Királyság és az USA között. Ez egy történelmi jelentőségű tény, és az atomsorompó rendszer alapvető eleme. Itt az iráni nukleáris program ma szemeli korlátozásokat tartalmaz, ez cserébe a különféle SBT szankciók felfüggesztéséért vagy feloldásáért. Ez a cselekvési terv vett egy 2231-es SBT határozat követte, amely túlságosan gyorsan beszélek, mondja az elnök, és azért lassítani fogok. Nos, itt megint csak vitarendezési mechanizmust is erő irányoznak ezek a rendelkezések az elkövetkező tíz évre. Az USA bejelentette, hogy az atomalkuból kivonul 2018-ban azért, mert Irán a megállapodást megsérti. A három európai fél kötelezettségbe esett meg, erősítette, hogy ezen utcát egy konstruktív diplomáciai párbeszéd révén megoldják a megállapodás megőrzésével. Irán folyamatosan kivonult, eltávolodott a kötelezettség vállalásaitól 2019 májusa óta, és január elején Hassan Rouhani iráni elnök kijelentette, hogy már nem tartja tiszteletben a 2015-ös nukleáris megállapodás korlátozásait, és folytatja az urán dúsítást. Ugyanakkor noha súlyos jogsértésekről van szó, Irán jelenleg nem növelt az urán dúsítási szintjét és a termelési kapacitását, ami még nyitva adja az ajtót a diplomáciai megoldás előtt hogy iránt visszavezessük a kötelezettségei tiszteletben tartásának útjára. Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság bejelentette, hogy a vitarendezési mechanizmust aktiválja. Egy 60 napos tárgyalási időszakot irányoztak elő, és itt a cél a megállapodás megőrzése, nem pedig a szankciók újra visszavezetése. Kényes helyzetben vagyunk tehát, nagyon erősek a feszültségek, és van az volt a cél, hogy a megállapodás végrehajtását sikerüljünk, sikerüljön elérni. Erről beszéltünk is ma délelőtt, és Vitold Vacsikovszkinak fogok majd szót adni, az AFED szakbizottság alelnökének, aztán pedig a két előadónak. Thank you very much, Madam eh, Chair, for... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a szakbizottságukban ezt a témát napirendre tűzték. Külügyi szempontból nagyon időszerű a JCPOA jelenlegi helyzetét megvitatni, és azt, hogy Irán mennyire tartja be a nukleáris kötelezettségeit. Nagyszerű lehetőség ez arra, hogy emlékezzünk arra, hogy közös biztonsági célunk a JCPOA megállapodás, a biztonság szempontjából, a régió biztonsága szempontjából és a nukleáris fegyverkezés szempontjából döntő jelentőségű. Szolimáni ö, tábornok halála súlyos helyzetet alakított ki. Az eszkaláció elkerülése sürgetőbb, mint valaha. Február 1-én Irán parlamenti választásokat tart. Meglátjuk majd, hogy melyik erők erősödnek meg az iráni parlamentben. Nagyon sok Mm, mérsékelt jelöltet és jelölt indulását érvénytelenítette a választási tanács, és az USA-t ez megerősíti abban a véleményében, hogy helyesen döntött, amikor 2018-ban egy oldalon felrúgta a megállapodást és szankciókat vezetett be. A biztonsági tanács kéri iránt, hogy tartsa be a vállalásait, de azt látjuk, hogy kifutunk az időből, különösen, ha látjuk azt, hogy milyen politikai helyzet alakuló, van kialakulóban Iránban. A vitarendezési mechanizmus rendkívül fontos, óvatosan kell kezelnünk a helyzet. Hassan Rohani iráni elnök bírálta azt, hogy Európa véleménye szerint olyan döntést hozott, ami nincs összhangban a JCPA 36-os cikkével, mióta miután az USA kilépett. Azóta megpróbáljuk elhúzni a mézes madzagot Irán előtt, nagy érdeklődéssel fogom hallgatni az elhangzó előadást, illetve a képviselők ajánlásait, ezzel az ügyjel kapcsolatban, és most elnök asszonynak adom vissza a szót, hogy levezesse az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, most a külügyi szolgálattól érkezett vendégünknek adom meg a szót. Nagyon fontos tehát, hogy Irán betartsa a kötelezettségeit, amiket a JCPOA-ban vállalt. Hogyan látja a helyzetet? Uh, thanks, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Száriusz Volszki úrnak, hogy nagyon gondosan felvázolta a helyzetet, a helyzet kényességét is említve a JCPOA jelenlegi állása miatt. A kezdetektől kezdeném. Az EU-s főképviselő elkötelezett, hogy mindent megtegyen, ami lehetséges, hogy megtartsa a JCPOA-t. Az MPT-vel és a megállapodása, mint a kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatos kérdéseket fogok felvetni amelyek természetesen kapcsolódnak a JCPOA-hoz, de a JCPOA túlmutat ezek hatásán. Ami az iráni kötelezettségvállalásokat illeti az NPT-vel kapcsolatban egy átfogó garancia megállapodás kötött az Atomenergia Ügynöksége már 73-ban Irán. Ennél fontosabb az, hogy aláírt egy úgynevezett kiegészítő egyezményt is 2003-ban, ami jelentős mértékben szélesíti a hozzáférést a nukleáris anyagokhoz és a releváns információkhoz. Az Atomenergia Ügynökség két órás figyelmeztetéssel hozzáférhet, meglátogathatja a polgári és katonai létesítményeket is. Azonban Irán 2003-ban nem ratifikálta ezt a kiegészítő egyezményt, csak 2015-ben mint a JCPOA-ban vállalt kötelezettségek egy része. Elismerte, hogy vállalta, hogy ennek a jegyzőkönyvnek egyes részeit fogja teljesíteni. Hogyha a JCPOA-t elveszítjük, akkor ezeket a kiegészítő egyezményben lefektetett kiegészítő jogokat és hozzáférési jogokat el fogjuk veszíteni. Irán megfelele a kötelezettségvállalásaiknak, nos ezzel kapcsolatban csak az atomenergia ügynökségre tudunk támaszkodni. Ez az egyetlen ügynökség, aminek a felhatalmazása van, hogy ellenőrizze ezt, már 60 éve ellenőrzezik rán iráni nukleáris programot, és 2015 óta most már a garancia megállapodást és a kiegészítő egyezményt is ők ellenőrzik. 2015 óta szintén nagyon világosak az Atomenergia Ügynökség jelentései. Azt állapították meg, hogy hozzáfértek minden olyan, tehát eljutottak minden olyan létesítménybe, amit meg akartak látogatni, és azt látják, hogy nem történt diversifikáció a nukleáris anyagok használata kapcsán. Tehát az MPT-t a garancia megállapodást és a kiegészítő jegyzőkönyveket is betartotta Irán. Mm, hadd térjek át most a GCP órára, ami egy kicsit bonyolultabb. Ennek részeként Irán önkéntes nukleáris kötelezettségvállalásokat tett, amelyek nem az NPT-ből erednek, tehát nem az sorompó egyezményből erednek. Cserébe öm, szankciókat enyhítettek az ENSZ biztonsági tanácsának az országai. Ezt a 2231-es ENSZ határozat fektette le, és nagyon fontos ambíciónk, hogy megtartsuk ezt a megállapodást. Ennek részeként 90%-kal csökkentette a dúsított irán urán készleteit, és csökkentette a dúsítási kapacitásait. 2016 óta Irán végrehajtott más három évre előre irányzott kötelezettségvállalásokat, de ezt 14 hónappal követően az USA egy oldalon kivonult a megállapodásból. Az európaiak ezt rendkívül sajnálatosnak tartják. Elnök asszony is utazott, utalt rá, hogy Irán bejelentette, hogy fokozatosan csökkenteni fogja nukleáris vállalásait, hiszen most már nem kedvezményezettje annak, hogy a szankciókat eltöröltük, azt mond, ez a megközelítés a kevesebbet kevesebbért elven alapul. Ezt nem tudtuk üdvözölni. 2019. júliusa óta négy lépésben csökkentette Irán a vállalásait, ebből az egyik a, az dusított uránium szintjének a csökkentését, tehát a másik az urándúsítás szintjét, azt, hogy hány százalékosra dúsítják az irányt, illetve más lépéseket is tettek, amelyeket az Atomenergia Ügynökség megerősített, hogy valóban így volt. 2020. januárjában bizonyára emlékezünk rá, és elnök azt is utalt rá, bejelentette Irán az ötödik lépést, melyben csökkenteni akarják a kötelezettségvállalásaikat, és azt jelentette be, hogy operatív korlátozások a JCPOA értelmében már nem fogják költni iránt. Fontos tudni azt, hogy az Atomenergia Ügynökség értékelését szorosan nyomon követjük, összhangban az ő véleményükkel azt látjuk, hogy ezt az ötödik lépést, az utolsó lépést még nem tette meg Irán. Ez nem jelenti azt, hogy pozitív lenne ez a fejlemény. Nagyon aggasztóak az eddigi lépések is, a korábbi és a jelenlegi főképviselő is többször kifejtette aggodalmát, felkérte iránt, hogy változtassa meg a véleményét, és ugyanakkor nagyon fontos fenntartani a jcpo t hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy az erre vonatkozó rendelkezések biztosítják az ellenőrzési lehetőséget az, a, az Atomenergia Ügynökség számára. Például, és Irán azt is bejelentette, az ügynökség ezt is megerősíti, hogy folytatja az együttműködést az Atomenergia Ügynökséggel, és továbbra is hozzáférés biztosít a létesítményeihez. A JCPOA tehát még mindig bizonyos mértékben életben van. És még két dolog, a regionális feszültségek is említésre kerültek. Ezzel kapcsolatosan január 14-én Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság külügyminisztere megszavazta, hogy a közös JCPOA bizottságnak a külügyi főképviselő legyen a vezetője, és a indítsák be az úgynevezett vitarendezési mechanizmust, aminek a révén megpróbálják elérni azt, hogy a kötelezettségvállalásét fenntartsa Irán. És ezt az a célral tették, hogy oldják meg a vitát. Van olyan, néha eszkalációs lépésnek akarják ezt tekinteni bizonyos források, de nem ez volt a cél, hanem az, hogy a nyitott problémákat oldják meg valahogy a fő képviselő, mint koordinátor, és a külügyi ö, szolgálat is mindent megtett érdek, annak érdekében, hogy beinduljon ez az egyeztetés. E, utazások történtek Iránba, a kínai és orosz felekkel is egyeztettünk, és a konzultációk nyomán az a döntés született, hogy több időre van szükség, hogy különböző agályokkal foglalkozzunk. Jelen ponton szakértői szintű tárgyalások zajlanak. Az összes JCPOA résztvevő fél között, hogy a nukleáris agályokat kezeljék, illetve vizsgálják azt, hogy milyen hatásai vannak annak, hogy az USA egyoldalúan kivonult a megállapodásból és visszaállította a szankciókat. Nagyon fontos, hogy Irán több gazdasági előnyt tudjon kapni abból, hogy további szankciókat törlünk el, cserébe azért, hogy fenntartsa a vállalásait. Ezen a ponton tehát az a cél, hogy legyen egy közös bizottság, ami felálljon a közeljövőben. Január 24-én erről nyilatkozott a, fő, a külügyi főképviselő is, mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja a megállapodást és konstruktív, előrevezető utat találjon. Köszönöm. Merci beaucoup. Je vais maintenant... Köszönöm. Annan Tabatabájnak szeretnék most szót adni, hogy megismerjük a nézőpontját a JCPOE jövőjéről, illetve arról, hogyha a megállapodás összeomlik, annak milyen következménye lehetnek a regionális biztonságra, a kontinensünk biztonságra és a biztonságra általában. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek Brüsszelben. Arra kértek, hogy beszéljek egy keveset arról, hogy hogyan lehet megérteni Irán nézeteit vagy Irán megközelítését az atomügyekkel kapcsolatban nagyon árulkodó, hogy néha, amikor mi az úgynevezett szakértők felvetjük ezt a kérdést, a jcpo a kérdését, akkor szinte elnézést kell kérnünk, hogy már megint ezzel állunk elő, mert úgy tűnik, hogy ettől már mindenki egy kicsit elfárad, de ez nem azt jelenti, hogy erről nem kell tovább beszélni, mert még mindig van esélyünk arra, hogy ezt megvédjük és életben tartsuk. El is fogom magyarázni, hogy miért gondolom így. Ahhoz, hogy jobban megérthessük Irán megközelítését az atomprogrammal kapcsolatban, először azt kell felismernünk, arra kell emlékeztetnünk magunkat, hogy miért fontos ez a program Irán számára. Irán számára ez a nemzeti presztízs és a nemzetközi elismerés kérdése. Ez egyes európai országokban nem része az atomprogramnak, de ez nagyon fontos Irán számára. Szerintem ennek két fontos pillére van. Az egyik a tudományos előrehaladás, a második pedig az atomprogram, mint a tudományos modernitás jelképe. Természetesen vitathatjuk, hogy ez valóban így van-e, de az iráni döntéshozók számára a tudományos előrehaladás nagyon fontos, mert ez az ország úgy érzi, hogy állandóan elszigetelik és támadják, folyton szankciókat szabnak ki rá. Az előző panelben elhangzott, hogy a polgári atomprogramot arra használják, hogy áramot termeljenek, vagy orvosi izotópokat, vagy kozmetikumokat hozzanak létre. Irán fel is használja ezt, így használja az atomprogramját. 17-18 évvel ezelőtt nagyon nagy bizalmatlanság alakult ki, az atomtárgyalások ekkor indultak el. Irán mindig azzal érvelt, hogy az atomprogramja az NPT keretein belül található, Iránon kívül ezt senki nem veszi komolyan. Én ezt nem ítélkezően mondom, de szerintem ez tény. A fatva pedig, amit kibocsátottak, illetve azok a vallási határozatok, amelyeket az ország legmagasabb vezetője, eh, Khomeini Ayatollah eh, kiadhat. Ezek a eh, tömegpusztító fegyverek és atomfegyverek az iszlám törvényekkel szembe mennek. Európában ezt senki nem fogadja el, de szerintem ezt érdemes komolyan venni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy már a JCPOA előtt is volt egy olyan követelés, hogy Irán ne legyen képes urán dúsításra. Ez volt az a megközelítés, amely a, a presztízs kérdést, az ellenállást kiváltotta, amire lehetőséget kellett volna kapniuk NPT tagként. Évekkel ezelőtt, 2002-ben, 3 ban az atomügyek egy helyettesítő szerepet töltöttek be, a globális erők próbáltak nyomást gyakorolni Iránra, Irán pedig megpróbálta megmutatni az ellenálló képességét. Természetesen az atomügyeken jóval túlmutattak már ezek a tárgyalások, mert a geopolitikai helyzetről volt szó, de az atomenergia volt az az egyetlen téma, amelybe becsatornázták az egészet. Ezt arra használták, hogy szankciókat vessenek ki Iránra, Irán pedig arra használta ezt a témát, hogy provokáljon és ellenálljon, illetve egyfajta eltántorítást hajtson végre. Azt is lehetne mondani, hogy Irán játszott a nukleáris fenyegetéssel. Mindig azt mondták, hogy nincs atomfegyverprogramjuk, én elhiszem, hogy ez valóban így van, de volt néhány kétértelmű nyilatkozat, ami ehhez az egészhez vezetett. Azt hiszem, hogy 2003-ban a Németország, Franciaország és Nagy-Britannia miniszterei Iránba utaztak, akkor két dolgot próbáltak megakadályozni, egy iráni atombombát, illetve azt, hogy katonai eszkaláció alakuljon ki a régióban. Azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy hasonló kereszteződéshez értünk most is, ugyanis egyrésztről fennáll a veszély annak, hogy az Egyesült Államok vagy Izrael megtámadja Iránt, vagy hogy Irán elhagyja az NPT-t és a JCPOA-t, utána pedig a nukleáris fenyegetés ismét fokozódni fog. Ez ismét egy olyan dimenzió, amely azt mutatja, hogy Irán ezzel tud ellenállni annak a nyomásnak, amelyet gyakorolnak rá. Egy dolgot szeretnék még kiemelni abból, hogy mi, mit, miért vált lehetséges a JCPOA. Azok a rendszerek, amelyek eh, akkor fennálltak, már akkor is eh, gazdasági hatást fejtettek ki Iránra, de utána a politikai kihatások eh, tették azt lehetővé, hogy a JCPOA-ba belépjen. A, a, a dúsítás tilalmának a feloldása, ez volt az a varázslat, amelyet Obama elnök bevezetett, és amely visszahozta iránt a tárgyalóasztalhoz. Mennyi időm van? Két perc. Amit ma láthatunk, az, hogy Iránra maximális nyomást gyakorol az Egyesült Államok, ezt mindannyian tudjuk, ők pedig két módon állnak ennek ellen. Egyrésztről a regionális dimenzióban azzal, hogy eszkalálják a perzsa öböl konfliktusait, fenyegetik az Egyesült Államok szövetségeseit, a másik pillér pedig maga az atomügy. Egyrésztről azt kell hangsúlyoznom, hogy ha mi el akartuk volna hagyni a JCPO-át, akkor azt már régen megtettük volna Irán részéről. Tehát Teheránnak még mindig hajlandósága van arra, hogy ebben benne maradjon az öt lépés ellenére. Még mindig nem dobták ki a vizsgálódó felügyelőket Iránból. Mindenki tudja, hogy Irán mivel foglalkozik ezen a területen. Néhány ajánlással zárnám a hozzászólásomat. Azt gondolom, hogy a konfliktus megoldási mechanizmus a megoldást tartalmaz a nevében is, tehát nem egymást kellene hibáztatni, vagy pedig meghosszabbítani a mechanizmus csak azért, hogy legyenek tárgyalások, hanem ki kéne emelni azt, hogy a legfontosabb az, hogy megoldást találjunk. A megoldás lehetne az is, hogy arra ösztönözzük iránt, hogy a JCPOA kötelezettségeit csökkentse, és itt is van egy varázs szó, amiben már mindenki belefáradt, nem lehet az európai kereskedelmet Iránnal megvédeni, és mindemellett értékessé tenni a jcpo t Egyrésztről Irán a reménykezdeményezésben részt vett, ez a regionális béke érdekében történik eb, lehet, hogy önök ebben, ezzel kapcsolatban szkeptikusak, de ezt mindenképp meg kéne őrizni. A második pedig az, hogy beszéltünk az E3 kezdeményezésekről. Azt gondolom, hogy Európa részéről az nyűgözné le Iránt, hogyha a főképviselő mellett három európai külügyminiszter utazna Iránba, és megmutatnák, hogy ők Európa részéről egységesek az Egyesült Államokkal szemben. Ez egy üzenetet küldene Iránnak arról, hogy az európaiak politikailag részt vesznek ebben. Sajnálom, hogy ilyen sokáig beszéltem, természetesen nyitott vagyok a további vitára. Köszönöm. Köszönöm ezeket a nagyon eltérő jellegű prezentációkat. Mixer úrnak szeretnék szót adni az SZND részéről. Sorry. Thank you, Madam Chair. Uh, I have a couple of uh, questions. Köszönöm, elnök asszony. Számos kérdésem van. Először is. A korábbi ponttal kapcsolatosan, amikor az iráni megállapodást aláírták, akkor voltak intések, figyelmeztetések arra vonatkozóan, hogy Irán azon az úton van, hogy atomhatalommal váljon. És miután létrejött a megállapodás, egyesek óvtak ettől, és arra utaltak, hogy a megállapodás csupán rövid életű lesz. Most mi a helyzet 15 év elteltével, hogyha Irán röviddel a megállapodás előtt, a megállapodásból való kilépés előtt máshogyan döntött volna, akkor most ez a 15 év máshogyan telt volna el. Itt különböző nézőpontok vannak azt illetően, hogy az iráni megállapodás vége hogyan adott lehetőséget Iránnak arra, hogy atombombát alakítson ki, hogy ezt korlátozza, vagy ezt ösztönzi inkább. Ön szerint van-e különbség az USA és az orosz, illetve az EU érzékelését, illetve ezen helyzetnek. Hogyan néz ki a megállapodás jövője, már ami Irán atomkapacitását illeti. Az egyik beszélgető partnerünk ma délőtt azt mondta, hogy különbségek vannak a nemzetközi értékelésében annak, hogy Irán mennyire jelent fenyegetést az atom fegyverek terjedését illetően. Irán mi fenyegetésként érzékeljük az EU részéről, Oroszország nem feltétlenül, és még egy dolog, az egyik előadó azt mondotta volt, hogy Európában a nyilvános diskurzusban arra összpontosítunk, hogy meg kell őrizni az Iránnal kötött megállapodást. Ez az Európai Unió számára egy diplomáciai nyeresség lenne, győzelem, amelynek elérésében az EU fontos szerepet játszott. Ehelyett inkább a létező mechanizmusokra kellene összpontosítani, és Irán kötelezettségeire, hogy Európa hosszú távú érdekeit meg tudjuk védeni az atomfenyegetéssel szemben. Ön szerint a megállapodást kell védenünk, a, mielőtt a reframinget megvalósítanánk, vagy végrehajtanánk az Európával zajló vitában. Elnök a zöldek nevében. Vielen Dank, vielen... Ah, köszönöm szépen, köszönöm ezeket a prezentációkat is. Sokat hallhattunk a dúsítással kapcsolatos vitákról. Van egy szempont, amely számomra nagyon fontos, mégpedig az, hogy Iránnak miért vannak most olyan nagy belső nehézségei. A remény vagy inkább az, hogy Iránban a forradalmi gárda és az ajatollahok igencsak a szerződés ellenében foglaltak állást, és a kormány az ígéreteit beváltotta, és azt mondta, hogy a szankciók feladásával a lakosságnak jobb dolga lesz, de ez nem történt meg, és különösen az USA vonatkozásában nem. Európa meghajolt az USA fenyegetései előtt, és újra bevezette a szankciókat most. A fontos dolog az, hogyha egyáltalán meg tudnánk győzni egy többséget Iránban arról, hogy tartsák magukat a szerződéshez, akkor meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, legalább a mi oldalai, oldalunkról, hogy feloldjuk a szankciókat. És ezt az iráni külügyminiszter és sok más otthoni szereplő is ismételten hangoztatta. Van egy pénzügyi mechanizmus, amely nagyon korlátozott cselekvést tesz lehetővé Irán vonatkozásában. A pénzügyi volumen túlságosan csekély, hogy például az olaj exportot lehetővé tegyük, noha az irániak erre nagy súlyt helyeznek. Ez az ő egyik fő finanszírozási forrásuk. Ha valamit el akarunk élni, akkor sokat beszéltünk a nukleáris technikáról, ez az én szakterületem, én ezt szívesen megteszem, de politikai szempontból ez keveset segít. Politikai szempontból a szankciókat kell feloldanunk, ha valamit el akarunk érni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Válasz úr a GUE nevében. Uh, köszönöm szépen. Gyors kérdése két előadóhoz. Az előző alkalommal feltettem egy kérdést, mielőtt önök bejöttek volna, és Kipsz úr, amikor azt kérdeztem tőle, hogy Európa nem tudja megoldani a JCPOA-val kapcsolatos problémákat az amerikaiak miatt, vagy tehetne többet, ő azt mondta, hogy több szankciót kell törölni. Gondolják-e azt, hogy Európa oda tud-e menni az érdekelt felekhez, és azt mondani, hogy hát ez itt az amerikai pozíció, de ez a békét nem szolgálja, az európaiak nem ezt akarják. Mit gondolnak? Európa tud-e olyan bátor lenni, hogy egy ilyen az amerikai állásponttól független álláspontot foglaljon el, és ezzel ismét pályára állítsa a JCPO-át. Köszönöm. Ausztravicius úr a New Europe nevében kapszott. Köszönöm szépen. Kicsit ellentétes a véleményem, néha a gazdasági szankciók kötelezőek, muszáj használni őket, hogy megakadályozzunk azt, hogy a nukleáris fegyverek elterjedését támogató országokat megregulázzuk. Akkor, amikor ezek a, egyre közelebb jutnak egy atomener, atomfegyver létrehozásához, amivel regionális vagy globális fenyegetést jelentenek. A jó gazdasági szankciók milyen mértékben tudják megakadályozni Iránt abban, hogy tovább lépjen a dúsítás irányában, akár mondjuk azáltal, hogy nem lesz rá elég pénzük. Hiszen pénzügyi erőforrásokra van szükség ezen célra. A másik pontom, Irán a rakétafejlesztési programjában még jobban előre haladott állapotban van, ez több a régióban lévő ország elismerte. akik egyre inkább fenyegetőnek érzik az iráni rakétafejlesztéseket. Irán rakétákat ad el terrorista alapú csoportosulásoknak, mint például a Hezbollah, amely Izrael támadja ezekkel. És ezek a rakétarendszerek nagyon fejlettek, több erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy még tovább fejleszik ezeket a rendszereket az elkövetkezendő években. Hogyan lehetne mindezt összekapcsolni? Az urándósítást, az atomfegyverek terjedését, kellene -e, hogy aggódjunk az iráni rakéták miatt is? Köszönöm, és végül Peter úr a néppárt nevében kapszót parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak a tájékoztatást, nagyon fontos volt. Természetesen nem ez az első alkalom, hogy ezt az eszmecserét lefolytatjuk. Elolvastam az összes dokumentumot, jelentést, például a kül- és biztonságpolitikánk végrehajtásáról, amit jóváhagyott a parlament többsége, ennek 56. pontjában mondunk valamit, és az a kérdésem, hogy amikor arra gondolunk, amit jóváhagytunk Strasbourgban is, akkor most idézem is, a külügyi főképviselőt arra ösztönözzük, hogy minden politikai és diplomatikai eszközt használjon fel a JCPOA megőrzésére, és egy új stratégiai fegyvercsökkentési megállapodás megköt, szerződés megkötésére, és ugyanebben a bekezdésben hangsúlyozzuk azt, hogy az EU minden lehetőséget fel kell, hogy használja, hogy diplomatikusan, vagy diplomáciai kapcsolatait kihasználja minden érdekelt féllel, hogy ez megvalósuljon. Említették azt, hogy mit tehet a főképviselő más országokkal, összefogásban, és ezt mi is jóvá hagytuk, de a kérdésem az, és a kollégám is kérdezte, hogy ez elége? És ez az egyetlen útja, módja annak, hogy megoldást találjunk, vagy többet kéne tennünk az önök véleménye szerint, legyenek szankciók, vagy ne legyenek, vagy az, ami Strasbourgban jóvá hagytunk, az az előrevezető út, és ez elégséges. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az előadóinknak adom meg a szót. Jó magam is. Nagyon sok érdekeset hallottam ma délelőtt. Olyan állításokat is, amelyek emlékeztetnek arra, hogy nem kell, hogy diszkrimináljunk Irán ellen, hanem egy átlag országnak kell tekintenünk Iránt. De akarja-e, hogy átlagországnakként kezeljük Iránt? Akarja ezt Irán? hiszen bizonyos mérték együttműködés mutat terroristákkal, és van ilyen ellentmondás ebben a régióban, úgyhogy kérdem, hogy erre a megközelítésre is térjenek ki a válaszukban az előadó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a sok kérdést, amikre próbálok válaszolni. Először általánosabban utána pedig a konkrétabb kérdésekre is. Arra a kérdésre, hogy miért a JCPOA e és hogy mi ennek a fókusza, egyértelmű, ez egy nukleáris megállapodás. Ennek nem az volt a lényege, hogy a regionális stabilitást növeljük, akkor a megvalósíthatóságról volt szó, illetve egy nagyon szilárd nukleáris megállapodást szeretünk volna létrehozni. A rengeteg melléklettel és részlettel, ez nagyon részletes, ez a, a hozzáférést, az ellenőrzést is tárgyalja. Beszéltünk a fatváról, igen, Irán kijelentette, hogy soha nem akarna bombát készíteni. Erre az volt a nagyon józan válasz, hogy ebben megbízunk, de azért szeretnénk ellenőrizni is. Tehát egy nagyon szilárd ellenőrzési rendszert sikerült megvalósítani az Atomenergia Ügynökség közreműködésével. A JCP-val résztvevői beleegyeztek abba, hogy megszüntetik a szankciókat. Az EU a maga részéről ezt megtette. Fontos elmondani, hogy az EU a jcp val összhangban az összes szankciót megszüntette. Vannak, akik be, újra bevezették ezeket, de mi nem tettük. Az egyik résztvevője ennek a megállapodásnak politikai okokból a választások után úgy döntött, hogy kilép ebből a megállapodásból. Ezt a döntést mi sajnálatosnak tartjuk, és mindig is annak tartottuk, ugyanis a, a a keretében úgy, hogyha ebben mindenki részt venne, akkor ez a régió biztonságosabb lenne. Fontos az is, hogy az Egyesült Államok vezette be ezeket a szankciókat, a szankcióknak a területen kívüli eh, kihatásait is ideértve. Mi megszüntettük a szankciókat, de nem mondhatjuk meg a vállalatainknak, hogy eh, mit tegyenek. Mi nem államilag irányított gazdaságokkal működünk. A cégek eh, elvégezték a maguk kockázat számításait, az Egyesült Államok hatóságai pedig olyan szankciókat vezetnek be, amilyeneket akarnak. Ennek persze vannak következményei. Próbálunk dolgozni ezen a kérdésen, hogy milyen előnyei lehetnének a szankciók megszüntetésének. Irán előnyöket szerezhetne abból, hogyha a szankciókat megszüntetnék. Az Európai Unió minden esetre betartotta az ígéretét. Az, hogy mit tehetünk, mi mit tehet a tanács, az az, hogyha, eh, hogy a jogszabályokat változtatjuk meg, senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy kereskedjen Iránnal. Ösztönözni kell ezt eh, a eh, kereskedelmet, mert ez egy olyan eszköz lett volna, amely a területen kívüli szankcióktól megvédi a gazdaságot. Ezt lehetne fokozni első körben a humanitárius kereskedelemben, de nem csak ehhez kapcsolódóan. Ami a JCPOA kihatását illeti, a, az atomfegyverek kockázata, amikor ezt 2015-ben aláírták, akkor a kitörési idő körülbelül két hónap volt. Ez egy elég rövid időszak. A három éves időszak után, amikor mindenki teljesítette a vállalásait, akkor már egy évre emelkedett a kitörési idő. Ez jelenleg most csökken az Irán által tett lépések miatt. Ezek a lépések csökkentik a kitörési időt, de még mindig körülbelül egy évre becsülik ezt az időszakot, mert ennek a fontosabb tényezői a technológiai fejlődés, ezért tehát még mindig az egyéves időszak van érvényben. A balisztikus rakéták kérdése szintén felmerült. Ezt a biztonsági tanács határozata már tárgyalja. Mi úgy gondoljuk, hogy a JCPOA teljes megvalósítása esetén az összes résztvevő bevonásával a kockázatot a rakéták esetében csökkenteni lehetne. Ugyanis ha nincsen atombomba, amit rá lehet applikálni erre a rakétára, akkor nem történhet baj. Tehát mindenféle érveket és indokokat lehet hozni arra, hogy miért ösztönözzük annyira hogy Irán három éve megfelel a JCPOA-nak. Ez valóban bevált, ez megtette, amit vártunk tőle. Most ugyanis egy bonyolultabb helyzetbe kerültünk, ezt meg kell oldani. Ezért örülünk a főképviselő erőfeszítéseinek. Az év elején, amikor láttuk ezt a kölcsönös eszkalációt, miután Szulajmánit megölték, azonnal összehívott a főképviselő egy rendkívüli külügyi tanácsot, azt is elintézte, hogy oda menjünk ebbe a régióba, és tárgyaljunk az összes ottani partnerrel. Lehetőségekről beszéltek a regionális biztonságban, bizalomépítő intézkedésekről, különböző lépésekről, amelyek a párbeszédet ösztönzik. A Teheránba tett utazása ennek a része volt, a JCPO-ról is beszéltek természetesen, de továbbra is nyomon követi ennek az alakulását. A JCPO-val kapcsolatban egyértelmű, hogy miután az E3 beindította a DRM-et, a megmaradt résztvevők elkötelezettek amellett, hogy a JCPO-át teljesen megvalósítsák. Ebben az időszakban tartunk most jelenleg. Egyrésztről komoly aggályokkal eh, nézzük eh, az atomügyi helyzet alakulását, de várjuk és figyeljük azt is, hogy esetleg gazdasági oldalról eh, lenne lehetőség valamilyen változásra. Ösztönözni lehetne például Iránt arra, hogy változtassa meg a magatartását. Megnézem, hogy sikerült-e válaszolnom minden kérdésre, de azt hiszem, hogy igen. Si, je passe... Köszönöm. Az utolsó öt percre Tabatabai úrnak adok szót. Uh, for your questions. Um, miss... Köszönöm a kérdéseket. Mixer úr. Uh, you made it very clear that... Um... Nagyon világosá tették azt, hogy először a kitörés uh, problémája merült fel, utána a, a a sunsetek problémája, és utána megpróbáltak a, ezekkel a sunsetekkel kapcsolatban olyan dolgokat mondani, amelyek nem voltak egy összhangban azzal, amit az iráni külügyminiszter mondott, mi, mi szerint az, hogy visszatérnének a 2003 előtti állapodra. Ez azt jelenti, hogy minden, amit ilyen sunsetnek lehet értelmezni, irrelevánsá válik. E tekintetben az a fenyegetés, hogy Irán nukleáris ö, fegyverrel rendelkezzen, könnyen kezelhető problémává válik, hogyha odafigyel az ember arra, hogy Irán mit ajánl cserébe azért, hogy mondjuk szankciókat törlünk el, amit Sol úr is említett. Tehát, ha azt akarjuk, hogy azzal dolgozzunk, ami le van írva, és a technikai dolgokkal dolgozunk, akkor sikerrel járhatunk. Büchner úr a belső dimenziókat említette. A forradalmi ö, gárda felső vezetői nem ellenezték a JCPOA-t Iránban. Ami történt, az az, hogy rivalizálás alakult ki a JCPOA megkötése után, amiatt, hogy kik lesznek a gazdasági, várhat gazdasági boomnak a fő kedvezményezetjei. Nem arról szólt a vita, hogy a JCPOA jó vagy nem, hanem hogy ki fog leginkább nyereséget termelni, nyerészkedni ennek a pozitív hatásaiból gazdaságilag. Ez további ö, érveket ad azon emberek kezébe, akik a JCPO-ját támogatják, hogy ez egy jó megállapodás volt, és ez visszavisz bennünket arra, amit Sol úr említett. Valasz úr, azt gondolom, hogy az a paradigma, paradigmaváltás, amire ön utalt, ami szükséges Európa számára, hogy saját stratégiai autonómia legyen a globális kérdésekben, mint például ez is, ehhez új politikai elit generációra lenne szükség. Amit látunk, hogy most olyan ösztönök, ösztönös kapcsolat van az Észak-Atlanti szövetségesek között, hogy mindenki erre utal, és az USA eddig sikere járt abban, hogy elmondja Európának, hogy igen, igen, amit mi teszünk, az a transatlanti szövetségről szól, és ez a nyomásgyakorlás az USA részéről az európaiakra sajnálatos módon eddig sikerrel járt, úgyhogy én ezt a paradigmaváltást csak egy új generációban látom megvalósulni Európában. Ausztravicius úr, és a szankciók kérdése, hogy a szankciókkal meg lehet-e változtatni a viselkedést. Vannak olyan államok, amelyekkel a viselkedését meg lehetett szankciókkal változtatni, de Irán esetében nem. Irán politikái nem ilyenek, Irán megváltoztatta a politikáit Iránnal kapcsolatban, más államok is megváltoztatták az iráni politikájukat. A, ha a szankcionált ország semmit nem változtat, akkor az a kérdés, hogy gondoljuk át, hogy hogyan akarunk kapcsolatot vagy interakciót ezzel az állammal. Én nem láttam semmilyen pozitív fejleményt Iránban az USA szankciók bevezetése óta. Épp ellenkezőleg. Még egy dolog, a főképviselő látogatása elégséges -e? Azt hiszem, hogy olyan ponton vagyunk, ahol ismét szükséges a bizalomépítés, bár ne így lenne, bár, és ráadásul néhány évvel ezelőtt már túl voltunk ezen, de nagyon fontos, hogy Irán lássa, hogy Európa egységes legalábbis ebben a kérdésben, és az E3-ak és a főképviselő jelenléte és a bizalom megerősítése nagyon fontos ebből a szempontból. Magas szintű európai tisztviselők tudnak csak ö, nyomást gyakorolni, de egyált, akár, tehát eddig csak a főképviselő nyilatkozott, például Federica Mogherini és Borrell úr is, ez az előrevezető út, de sajnálatos módon európai államok vezetőit nem hallottuk hasonlóképpen nyilatkozni. Köszönöm, ezzel lezárhatjuk a napi rendezem pontját, és két-három perc múlva át is léphetünk a következő napi rendi pontra, az észak, a koreai felsziget denuklearizációja címmel. Genau, also aber dann, ich melde mich nochmal wegen Super.

Yeah, yeah, thank you. I mind it on my, on my question. Merci beaucoup. Thank you. Az a vezetésnek kerül menni. See you next time. Merci, madame. Merci, au revoir. So, thank you.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 Köszönöm. Nézzük meg a napi renden az eszmecserét. Kelet-Ázsia biztonsági helyzete, illetve a koreai félsziget denuklearizációjának perspektívái címmel. Üdvözlöm a meghívottainkat, Ramon Pacheco Párdot, a Brüsszeli Szabad Egyetemről, az Európa Tanulmány Intézet részéről, és Reinhold Brendert, aki a külügyi szolgálatnál a Japánnal, Koreával, Ausztráliával, Új-Zélandal, Csendes utcáni térséggel foglalkozó egységvezetője. Az észak-koreai térségben az illegális nukleáris tevékenységek a nemzetközi közösséget évtizedek óta aggasztják, miután 2003-ban az ország kivonult az mpt ből csak három év elteltével felgyorsította a nukleáris programját, és 2006-ban végrehajtott az első nukleáris tesztet a következő évtizedben öt másik nukleáris tesztet hajtott végre, minden egyes tesztet NSBT határozat követett, amely feszültotta az országot arra, hogy újra csatlakozzon az NPT-hez, és hagyjon fel a nukleáris programjával, illetve szüntesse meg a nukleáris fegyvereit, mindezt visszafordíthatatlan módon tegye. Ezen határozatokat szankciók is kísérték, hogy megakadályozzák az országot a nukleáris technológia fejlesztésében és a rakétaprogram végrehajtásában. Számos ország, mint az USA, Japán, Ausztria, Ausztria és az EU autonóm szankciókat foganatosított az országgal szemben, hogy betartsa a nemzetközi kötelezettségeit. Monjain Jain dél-koreai elnök jelentős erőfeszítéseket tett a békítés érdekében, és az első USA-észak-koreai találkozó 2018. júniusában jött létre, amelyet közös nyilatkozat követett, melyet Szingapurban írtak alá, és Észak-Korea kötelezettséget vállalt a koreai félsziget terület teljes denuklearizációját illetően. Sajnálatos módon a további tárgyalási kísérletek kudarcot vallottak az USA és Észak-Korea között. Kim Jong-un nemrégiben tett nyilatkozatai a stokholmi találkozó kudarca után azt mutatják, hogy az Észak-Korea még nem áll készen arra, hogy a nukleáris programjával felhagyjon. Ugyanakkor továbbra is nyitva áll az ajtó az USA-val folytatott jövőbeli tárgyalásokat illetően az amerikai döntésektől függenek a jövőbeli fejlemények, az, hogyha, az es, hogyha az USA úgy dönt, hogy Guam területén egy új balisztikus rakétát alkalmaz majd, akkor ennek a hatótávolsága 1800-2400 km között lévén Föngjangot 20 percnyi repülőútra tudja ez megközelíteni, és ez fenyegetni tudná a félsziget denuklearizációval kapcsolatos diplomáciai erőfeszítéseket. Az EU ö, szerepe korlátozott, hiszen nincsen ö, szövetségi rendszerünk Kelet-Ázsiával, és ö, itt ö, az új megállapodás megkötése az iszakorai nukleáris fegyverek dezaktivációjával kapcsolatosan mindenféleképpen nagyon ö, súlyos pénzügyi és technikai kívást fog jelenteni. Az USA és Észak-Korea feladata lesz főleg ennek végrehajtása, de az EU pénzügyi szempontból támogathatja ezt a folyamatot, például ellenőröket küldve a bejelentett anyagok lebontásának ellenőrzésére, illetve a nukleáris anyagok helyes kezelésére és szállítására vonatkozóan. Az EU diplomáciai szakértelmét is használhatja, és megkönnyítheti a párbeszédet az USA és észak valamint más felek között, amelyek közvetlenül érdekeltek ezen helyzet iránt. Először szeretném Pacsakó Párdónak megadni a szót, hogy bemutassa nézőpontját a tárgyalások megkezdését, illetően az USA és észak között, mely megállapodás célja a koreai félsziget végleges denuklearizáció, és utána pedig Bender úrnak fogok szót adni. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen a meghívást. Arra kértek, hogy a lehetséges denuklearizációra koncentráljak a korai félszigetek kapcsolatban, úgyhogy erre is fogok koncentrálni elsősorban. Azzal fogom kezdeni, hogy beszélek egy kicsit a háttérről, arról, hogy miért van Észak-Koreában atomprogram, arra, hogy Észak-Korea hogyan fenyegeti az MPT rendszert, illetve hogy milyen az Európai Unió szerepe ebben. Ugyanis azt gondolom, hogy az EU szerepet játszhat abban a folyamatban, ahogy próbáljuk rávezetni Észak-Koreát, hogy tegyen lépéseket. A háttérről annyit mondanék, azt gondolom, hogy ez talán ismert, ez nem újdonság, az 1960-as években kezdődött ez az atomprogram. 2003-ban Észak-Korea elhagyta az NPT-t. Ekkor az atomprogram fejlődése felgyorsult, tehát már több mint 20 éve zajlik ez. Ami azt illeti, nem tudom megmondani, hogy lehetséges-e a nukleáris lefegyverzés, de ha tudunk segíteni abban, hogy észak elinduljon ebbe az irányba, akkor is nagyon sok időbe fog ezt állni. Egy amerikai kormányzati ciklusnál például biztos, hogy több időre lesz szükség. Négy oka van annak alapvetően, hogy atomfegyverprogramot fejleszt észak -Korea. Az első a, az eltántorítás. Láthattuk ezt más országok esetében is, ahol nem volt atomfegyverprogram. Észak-Korea odafigyelt ezekre. Természetesen az Egyesült Államok jelenléte Észak-Kelet-Ázsiában szintén ezt mutatja. Ez egy lehetséges támadás, megszállás, vagy hasonló művelet megelőzésére szolgál ez, akár az Egyesült Államok, akár Dél-Korea részéről. A másik oka ennek a programnak a legitimáció. Fontos, hogy Dél-Korea a legnagyobb hatalom minden szempontból, ezért Észak-Koreának csak az atomfegyverei vannak. Ha Észak-Koreában nem lenne atomprogram, akkor nem beszélnénk eh, ilyen sokat erről az országról, nem csak eh, Európában, hanem máshol sem. Aztán ennek van egy forrásgyűjtő eleme is. Eh, Észak-Korea értékesített technológiát és tömegpusztító fegyvereket, főleg a közel-keletre, mert szükségük van a pénzre, enélkül nehezebben tudnának fennmaradni. Aztán a Kim család folyamatos pályája, az Észak-Korea alapítója, utána pedig most már az unokája irányítja az országot. Tehát itt van egy családi elem is. Miért gondolom azt, hogy Észak-Korea fenyegeti az MPT rendszert. Azért, mert terjeszti az atomfegyvereket, és már évtizedek óta teszi ezt. De azért, mert, azért is, mert a szakértelmüket is megosztják. Szíriával, Egyiptommal, Líbiával, számos ország van világszerte, amelyek szakértői segítséget kaptak Észak-Korától, ahova atomtudósok utaztak és segítettek a program kifejlesztésében még az atom létesítmények felépítésében is segített észak Aztán azért is igaz ez, mert azt látták, hogy következmények nélkül ki lehet lépni ebből az egyezményből. Egy nagyon átfogó szankciórendszer van életben. Ez mostanáig fennmaradt, lehetne azzal is érvelni, hogy ez gazdasági szempontból még jobban tud nyomást gyakorolni, mint 2003-ban. Végül pedig Észak-Korea példát mutathat más országoknak, amelyek atomatalmak szeretnének lenni. Tehát felmerülhet más országokban, hogy ha Észak-Koreának szabad, akkor nekik miért nem? Milyen szerepet tölthet be az Európai Unió amikor újra folytatódnak a tárgyalások, illetve amikor sikerül egy megállapodást aláírni, akár a Trump kormányjal, vagy akár azzal, aki Trumpot követi majd idén, illetve öt év múlva. Az Európai Unió tagállamainak meg kell mutatniuk, hogy támogatják az egyezményt. Ezt akár hiszik, akár nem, Észak-Korea komolyan veszi. Ha azt látja, hogy konszenzus uralkodik, akkor azt illetően, hogy Észak-Koreának tiszteletben kell tartani ezt a megállapodást, akkor is, hogyha ő kilépett. Ez észak számára fontos. A másik, ami nagyon fontos, az az, hogy az Európai Unió megerősítse a diplomáciai kapcsolatépítést észak irányába. 2015-ben a politikai párbeszéd nem zajlott le az EU és Észak-Korea között. Azt gondolom ez egy hiba európai szempontból, mert a párbeszéd nagyon jól bevált az Európai Unió számára. El lehet így mondani Észak-Koreának, hogy miért kellene a lefegyverzés irányába indulni, miért fontos Európa számára az, hogy ők ne terjesszenek atomfegyvereket, és ezt közvetlenül az európaiak szájából hallhatná Észak-Korea, tehát nem kell egy másik partneren keresztül beszélni, például az Egyesült Államokon keresztül, akiknek szintén megvannak a saját érdekeik. Például az uniós konzorcium, illetve más civil szervezetek is dolgoznak az atomsorompon. Az Európai Uniótól több pénzügyi támogatás is irányulhatna akár fenyen felé. Illetve az Európai Uniónak részt kéne vennie abban is, hogy a denuklearizáció felé vezesse Észak-Koreát, ugyanis önkéntesen nem fogja ezt megtenni az ország, nyomást kell rájuk gyakorolni, a lehető legtöbb országnak részt kell ebben vennie. Ezt a jelenlegi diplomáciai folyamatokon keresztül lehet megtenni, annak ellenére, hogy az elmúlt pár hónapban nem volt diplomáciai kapcsolat. Az EU és észak között ugyanakkor erre még mindig van lehetőség. A később az idei évben lezajló amerikai választás után megerősödhet a diplomácia, függően attól, hogy ki fogja megnyerni ezt a választást, illetve a jelenlegi dél-koreai elnök is bevonódhat ebbe. Ő régebb óta van hatalmon. Azt gondolom, hogy ezt a politikát támogatnunk kellene. Ezen kívül, ami egy olyan megállapodás megvalósítását illeti, amelyet végső soron meg fog kötni egymással az Egyesült Államok és Észak-Korea, tehát Észak-Korea, amint megígéri, hogy leszereli atomprogramját, segítséget kell nekik nyújtani. Például Franciaország már tette ebbe az irányba lépéseket, például az észak-koreai nukleáris létesítmények leszerelésében lehetne részt venni. Az Atomenergia Ügynökség megfigyelői kívül hasznos lenne, hogyha az EU tagállamai is ilyen felügyelő szerepet töltenének be nemzetközi szervezeteken keresztül, vagy pedig elküldenék saját embereiket Észak-Koreába. Ezen kívül ösztönző csomagot kell biztosítani Kórának, tehát segítségnyújtás, gazdasági segítséget lehetne nekik nyújtani. Azt hiszem, ha az Európai Uniót felkérik arra, hogy vegyen részt a csomag megtervezésében, akkor a megvalósításba is be kellene bennünket vonni. Végül pedig, ami azt illeti, hogy mit tehetünk az észak-koreai nukleáris létesítményekkel, ők azt fogják kérdezni, hogy használhatják-e békés célokra ezeket. Az Európai Uniónak van tapasztalata ezzel a világ más részén, és tud segíteni abban, hogy hogyan lehet békés célokra üzemeltetni ezeket. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak ebben is részt kellene tehát vennie. A lényeg természetesen az, hogy el tudjuk-e érni a denuklearizációt. Azt hiszem, hogy rövid távon a válasz nem, ez jövőre 5 év vagy még 10 év alatt sem fog megtörténni. Ugyanakkor az igaz, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea között megszülethet a megállapodás, erről beszélhetünk majd később, hogyha vannak erről kérdések. A megállapodás tartalmazhat egy olyan elemet, hogy Észak-Korea denuklearizációt fog végezni. Egy köztes lépés lehet az, hogy egy plafont határozunk meg, de ezután mindenképpen lépésről lépésre leszerelésre van szükség, és mindeközben ösztönzőket kell biztosítani Észak-Koreának cserébe azért, hogy ezeket a lépéseket megtegye. Nagyon valószínű, hogy ez fog megtörténni. Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm, meg is adom a szót Brentner úrnak. Madame Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők a külügyi szolgálat perspektíváját szeretném bemutatni a témáról. Ahogy bizonyára tudják, az Európai Unió globális 2016-os stratégiája elismeri, hogy a jelenlegi komplex és egyre összekapcsoltabb világában e régió fejleményei az EU saját érdekeire is hatással vannak, jó és rossz módon is. Az Európai Uniónak érdeke a béke és a biztonság Ázsiában. Az EU külkereskedelmének nem kevesebb, mint 40%-a a dél-kínai tengeren halad át. Úgyhogy ha a koreai nukleáris programnak nagyon komoly szerepe van erre, na hatása van erre. Hadd szóljak pár szót a megközelítésről, az észak-koreai nukleáris kérdésre vonatkozóak, néhány elemet már kiemelt az előttem szóló. A lényeg az, hogy az EU-nak van Észak-Korea politikája, ezt kritikus kapcsolatnak nevezzük, most inkább kritikus, mint kapcsolat. Szankciókon keresztül próbálunk nyomást gyakorolni, az ENSZ szankciókon keresztül és EU-s szankciókon keresztül is. Azon kommunikációs csatornákon keresztül, amik még nyitottak, próbálunk kommunikálni. Az lenne a cél, hogy az Észak-Korea tömegpusztító fegyvereit, illetve nukleáris fegyvereit teljes mértékben visszafordíthatatlanul és ellenőrizhetően leszerelje. Ez lenne a cél, ez a végső cél, és azt szeretnénk, hogyha ez a ballisztikus, minden hatótávolságú ballisztikus rakétaprogramra is vonatkozna, észak vonatkozásában. Így lehetne csökkenteni az ész a koreai félszigeten és a régióban a feszültségeket, illetve ekkor tudnának megfelelni a globális atomsorompó elveknek. Ezen kívül szeretnénk az emberi jogi helyzetet is javítani ebben az országban. Ez tehát a cél. Az EU számára csak diplomáciai megoldás létezik az észak-koreai nukleáris programra, és ez egy nagyon fontos nyilatkozat. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalások kulcsfontosságúak, ide tartoznak a tárgyalások az észak koreai és USA között is. Támogatjuk azt a vezető szerepet, amit a koreai köztársaság, azaz Dél-Korea vezet, és ezen ország erőfeszítései, hogy a korea közi megbékélést és közelítést támogatjuk hiszen ez a nukleáris kérdésben is fontos szerepet játszik. A nukleáris leszerelés folyamatában az Észak-Koreára gyakorolt nyomás szankciók által fenn kell, hogy maradjon, ez tudja előkészíteni a terepet a diplomáciai megoldásról. Ez a mi álláspontunk. Az Európai Unió gyorsan átvett minden ENSZ biztonsági tanács határozatot, illetve ezen túlmenően autonóm EU-s szankciókat is bevezetett, és ragaszkodnunk kell ezek, ezen szankciók betartásához. Harmadik országok által is, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában. A cél az volt, hogy hangsúlyozzuk a teljes végrehajtását ezeknek a szankcióknak minden ENSZ tagállam által. Ez tehát a nyomásgyakorlási irány szankciók által. De említettem a kommunikációs csatornákat is, és meg fogják kérdezni tőlem, hogy hol van itt a kommunikáció. És már elhangzott, hogy politikai párbeszéd nincs ebben a fázisban, és ezt nagyon világosan szeretném elmondani, hogy ezen a ponton a tagállamok között nincs meg a szükséges konszenzus ahhoz, hogy ez a politikai párbeszéd ismét beinduljon. Tehát a szükséges konszenzusra van szükség ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban egy egységes Európai Uniós politika alakuljon ki, és megkezdődhessen a kapcsolatfelvétel. Azonban van olyan kontextus, különösen a bizonyos Európai Uniós tagállamok diplomáciai missziói jelen vannak Pyongyangban, Bulgáriának, Csehköztársaságnak, Lengyelországnak, Romániának, Németországnak és Svédországnak van, ez az a hat ország, amelyiknek van diplomáciai képviselete, és ennek a körnek része volt az Egyesült Királyság is az utóbbi időkig, hát most már hat maradt, illetve Franciaországnak is van egy kulturális irodája. Ezen diplomáciai képviseleteken keresztül van némi párbeszéd lehetőségünk az észak-koreaiakkal, de ha őszinte lehetek, őszinte haladást Észak-Korea részéről a komoly tárgyalások felé való haladásban nem tapasztaltunk. Illetve mi az Európai Unió is kevésre vagyunk hajlandóak jelen pillanatban. Nos, tehát a, az Egyesült Királyságban, Londonban van észak-koreai nagykövetség, ezt a helyzetet a Brexit nyilván megváltoztatja, nem tudjuk, hogy meg fog-e változni ez a helyzet, és lesz-e diplomáciai képviselete Észak-Koreának más jelenleg Európai Uniós tagállamban, ez megkönnyíteni az EU-s intézményekkel való kapcsolatfelvételt. Mi korlátozott támogatással jelen vagyunk ez a humanitárius segítségnyújtáshoz kapcsolódik, technikai jelleggel fejlesztési támogatásról beszélhetünk, gyakorlatilag humanitárius segítségnyújtás. Az észak-koreai embereket olyan eszközökkel látjuk el, amivel élelmiszert tudnak termelni maguknak. biztonsági program van tehát Észak-Koreában, ez folyamatban van és folytatódik. Eddig az Európai Unió hajtotta ezt végre, de érdemes lenne felülvizsgálni és megvizsgálni azt, hogy a humanitárius segítségnyújtási eszközeinkkel is jelen tudnánk -e lenni Észak-Koreában. A kapcsolat felvétel szempontjából elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy szeretnénk előmozdítani a az emberi jogi helyzetet, és nagyon súlyos ez a helyzet Észak-Koreában. Akármilyen jelentésből betekintenek, azt látják, hogy borzasztó a helyzet. Nagyon szigorú börtönbüntetéseket vagy halálbüntetést rónak ki arra, aki megpróbál kiszabadulni ebből az országból. Minden eszközzel megpróbáljuk a nemzetközi fórumokon, az ENSZ kontextusában fenntartani a nyomásgyakorlást az Észak-Koreai Demokratikus Köztársaságra, hogy egy kicsit vegye komolyabban az emberi jogokat. A második pont, és ez rövid lesz, hiszen sok fontos elem már elhangzott, a milyen lehetőséget látunk a nukleáris leszerelésre a koreai ö, félszigeten. Hát őszintén csak egyetérthetek azzal, ami elhangzott. A közeljövőben a haladás a nukleáris leszerelés felé nagyon valószínűtlen, több csúcs találkozóra is sor került, például az USA és Észak-Korea között konkrétan, de előre haladást nem tapasztaltunk a nukleáris leszerelés tekintetében a mai napig. Az USA és Észak-Korea közötti találkozókon nagyon jelentős véleménykülönbségek vannak különböző témákban, konkrétan arról is, hogy mit jelent a nukleáris leszerelés. Addig azt kell feltételeznünk, hogy Észak-Korea folytatja az erőfeszítéseket, hogy tömegpusztító fegyvereket állítsanak elő, egyáltalán nem is rejtik ezt véka alá. Az, hogy teszt rakétákat, rakétakísérleteket nem hajtanak végre, nem jelenti azt, hogy nem folytatják ezt a tevékenységet időszakonként balisztikus rakétakísérleteket mégis lefolytatnak. 2019 kezdete óta több balisztikus rakétakísérletet hajtott végre Kim Jong-un, mint a Kim Jong-un édesapja Kim Jong-il időszakában a teljes időszakban. Tehát azt látjuk, hogy a balisztikus rakéta kísérletek rendkívül módon felgyorsultak. Mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy újra megkezdődjön egy valódi tárgyalássorozat az Észak-Korea és az USA között. Ez eddig még nem történt meg, a csústálkozók dacára sem. Komoly eszmecsere munka szinten a nukleáris leszerelésről nem történt. Ezt szeretnénk egyébként látni. Amit azonban látunk, és ez kiózanító, és realistának kell lennünk, nem látjuk azt, hogy az EU-nak lenne valódi perspektívája arra, hogy döntő módon hozzájáruljon ahhoz, hogy beinduljanak ezek a tárgyalások. Természetesen felveszük a kapcsolatot minden érdekelt féllel, az USA-val szoros kapcsolataink vannak, csak hogy mint a koreai köztársasággal, amely stratégiai partnerünk, csak úgy, mint Japán, amelyet szintén aggaszt Észak-Korea nukleáris programja és rakéta tevékenysége, valamint szorosban kapcsolatban vagyunk mindezekkel a partnerekkel, de magunk részéről eddig még nem és egyébként ugyanazon az oldalon állunk, Japán, Dél-Korea és mi, és más tagjai a nemzetközi közösség mind azt akarjuk, hogy beinduljon ez a folyamat, de eddig ez még nem történt meg. És nem látjuk azt, hogy a közeljövőben ennek bármi reménye lenne, figyelembe véve azt is, hogy novemberben az USA-ban elnökválasztás lesz. Ennek nyilván hatása lesz azokra a számításokra, amelyeket Kim Jong-un végez, el kell gondolkoznia azon, hogy a, hát már beindult választási folyamatban esetleg észszerű lenne neki provokatív fellép, cselekvéseket tennie, remélhetőleg nem fogja így gondolni. Közben a sakmat állapotában vagyunk, amíg a, az választásra nem zárul, és ki nem derül, hogy ki lesz az év végén az USA új elnöke. Köszönöm. Köszönöm. Ezt a nem túlságosan megnyugtató, ugyanakkor nagyon hasznos képet. Mixer úr kért szót az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadóknak is az érdekes prezentációkat. Egy kommentárom és két kérdésem lenne. Önök azt mondták, hogy a végső célja Kimnek az, hogy a rezsim túléljen. És minden egyéb ezen céltól függ. Amit mi ösztönző gyanánt felkínálhatunk esetleg, hogy Kim leszerelje a nukleáris anyagokat. Ugye ő, az ő célja az, hogy a rezsémnek ne legyen vége az ilyen túl, tehát a politikai rendszerben forradalmi változásokat az ő rezsimje nem ö, tudna túlélni. Ez tehát a kör négyszögesítésének problémája, ezért nem egyszerű. A varázs szó a nukleáris leszerelés, amelynek visszafordíthatatlannak kell lennie. A nemzetközi közösség és az USA nem túl lelkesek, nem akarnak ö, szankciókat feloldani. kérdés az, hogy mikor válik valóban visszafordíthatatlanná a nukleáris leszerelés. Milyen hosszú ideig tart ez egyáltalán? Ami a szakértelmet és a technológiát illeti, ez rendelkezésre áll. De a szankciók feloldását, illetően mikor lehet megállapítani, hogy ez a folyamat, a nukleáris leszerelés visszafordíthatatlan, és a két Korea közötti perbeszéd, valamint az USA és Észak-Korea között folyó tárgyalásokat illetően azt láthatjuk, hogy Kína nem hallatta a hangját, noha nagy érdekekkel viseltetik ezen helyzet iránt. Kína politikai megközelítését hogyan értékelné? Elnök, köszönöm. Kálnyet asszony következik a népet nevében. Azt szeretném kérdezni, hogy az a hatalmas illegális pénzáramlás, ami külföldről érkezik a rezsimhez, és amelyet felhasználnak arra, hogy az atomprogramot finanszírozzák, illetve minden más igény kielégítésére is, valamint a modern kapitalista fennyan képét vetítsék, ahol hihetetlen mértékben építkeznek. Ha ismerik, hogy milyen szegénységben él Észak-Korea, többi része. Köszönöm. Merci. Uh, Köszönöm. Az egyszer nevében Fotiga asszony következik. Sure. Um... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért. osztom a nézeteit abban, hogy nagyon homályos, hogy milyen lehetőségek vannak a denuklearizációban a belátható jövőben. Az én kérdésem viszont arra vonatkozik, hogy hogyan viszonyul ehhez Kína? Szeretném kollégám kérdését követni. Kína rendkívül fontos sok eszközük van arra, hogy végül biztosítsák azt, hogy pozitív fordulat álljon be Észak-Koreában. A második kérdésem pedig a koronavírusra vonatkozik. Észak-Korea egy olyan ország, ahol gyakorlatilag nincsen egészségügyi ellátás. Az emberek többsége alultáplált, és mostanáig nem voltak adataink arról sem, hogy eh, hogyan alakultak ezek a fejlemények. Egy humanitárius eh, válság esetén ezt is figyelembe kell venni, amikor kialakítjuk a megközelítésünket. Tudom, hogy ez nem kapcsolódik az atomprogramhoz, de van egy olyan veszély, hogy egy humanitárius válság alakuljon ki, akkor pedig teljesen más lenne az egésznek a dinamikája. Köszönöm. Merci, je passe la parole à nos... Köszönöm. Előadóinak adok szót, hogy válaszoljanak ezen kérdésekre. Thank you very much for... Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket. egyesével fogok ezekre válaszolni, mert nagyon kapcsolódnak egymáshoz. Tudjuk, hogy semmi sem visszafordíthatatlan. Hogyha lezárjuk a létesítményeket, az összes tudóst Amerikába költöztetjük, és egy kerítést húzunk köréjük, na akkor lehetne ezt visszafordítani. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban az az érdekes, hogy a vita legalábbis magánbeszélgetések során mindig a fegyverek kontrolljára vonatkozik. Soha nem lesz visszafordítható ez a folyamat. Nem lehet tudni, hogy 50 év múlva mi fog történni, de realisztikusan ez nem fog megtörténni. Egyetértek én is azzal, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea között leálltak a folyamatok, de Hanoiban, Stockholmban realisztikusabban álltak hozzá mind a két oldalon, tehát nem csak Koreában, hanem az Egyesült Államokból is. A nemzetközi közösség a szankciók aluli mentességet óvatosan kellene, hogy alkalmazza. Kína és Oroszország valószínűleg nem egyezne bele, hogyha a szankciókat megszüntetnénk, majd pedig utána újra bevezetnénk. Néhány évre adhatnánk nekik könnyítést, utána pedig elgondolkodhatnánk azon, hogy ezt tartósá tegyük, független attól, hogy a diplomáciai kapcsolatok milyenek. De természetesen a visszafordíthatatlanság nem létezik. Hogyha a szankciókról szóló határozatot megnézzük, akkor teljesen egyértelmű, Elméletben, ha megnézzük az USA-ban működő jogi keretet, akkor a jelenlegi kormány egy politikai üzenetet akart ezzel küldeni. Ami pedig Kína szerepét illeti, az én esetemben én azért nem említettem, mert próbáltam röviden fogalmazni, de ez mindenképpen nagyon fontos. Meg vagyok győződve arról, hogy Észak-Korea és Kína közötti kapcsolat politikai szempontból nem jó, de mégis szükségük van egymásra. Kim Jong-un nagyon sokáig nem találkozott kínai kollégájával, tehát személyesen biztos, hogy nincs köztük jó kapcsolat, de szükségük van egymásra. Az egyetlen körülmény, amely esetében hallottam, hogy Kína ebbe beleegyezne, az, az lenne, hogyha az amerikai fél eltávolítaná az atomfegyvereit a korai félszigetről, ez pedig nem fog megtörténni. Tehát mit kell tennünk? Először is megegyezünk a célokban. Ez hivatalosan lehet a denukle- denuklearizáció. És természetesen ez illeszkedik Észak-Kelet-Ázsiához, ezt se felejtsük el, de Észak-Korea a Kína kívánságai ellenére kifejlesztette az atomfegyvereit. A legutóbbi tesztelések előtt Kína nagyon egyértelműen kimondta, hogy nem támogatja azt, hogy Észak-Korea kifejlesz ezeket, és pont azon a napon zajlott a teszt, amikor a koreaiak ellátogattak Kínába. Azt gondolom, hogy hajlandóak lennének esetleg ebbe az irányba elmozdulni. A másik négy delegáció, amely nem Kína és nem Észak-Korea, segíthetne abban, hogy ebbe az irányba mozduljanak el a dolgok. Néhány kérdés, amelyekre nehezen tudok válaszolni. Az illegális finanszírozást nagyon nehezen tudjuk követni már régóta. 2006-ban az Egyesült Államok szankciókat vezetett be, amelyek komolyan sújtották észak ugyanis azt a bankot sújtották a szankciókkal, amely Makaón van. 2005. szeptember 19-én. észak nem fog visszatérni a tárgyalóasztalhoz, amíg a bank elleni szankciókat nem szüntetik meg de azóta már sokkal okosabbak, pontosan tudják, hogy az Egyesült Államok hogyan tudja őket a leginkább sújtani. Olyan bankok Szingapurban, Kínában, úgy tűnik, hogy Oroszországban is, az északkeleti részen vannak olyan bankok, amelyeken keresztül folyik a pénz. Segíthet például a biztonsági kezdeményezés, ugyanis mivel a tömegpusztító fegyvereket más országokba értékesítik, ezért valahogyan pénzt is kell kapniuk. Ezen kívül kibertámadásokat is indítottak a bangladesi bank ellen. Írországban is vannak olyan, orsz- olyan bankok, ahol ez megtörtént, és rajtuk keresztül is tudtak finanszírozást kapni. Az egyetlen dolog, ami északóra magatartását megváltoztathatná, az az, hogyha a nemzetközi közösségbe jobban bekapcsolt ország lenne. A koronavírusról is érkezett egy kérdés. Ez nagyon érdekes, mert visszatérve arra, amit Brenner úr mondott, észak gyakorlatilag bezárt, a turistákat is nem, nem engedik most már be, illetve a diplomaták nem hagyhatják el az országot. Ez egy másik oka annak, hogy az Egyesült Államokkal sokáig fog tartani, mire újraindulhatnak a tárgyalások. észak nagyon fél ettől a lehetőségtől, ugyanis az egészségügyi ellátás nagyon szegényes. Ugyanakkor Észak-Korea kapcsolatba lépett az Egyesült Államokhoz, könnyítést kért annak érdekében, hogy segítséget kaphasson, például ha orvosok akarnának észak menni a koronavírus ellen küzdeni, akkor megtehessék. Ez pedig egy lehetőséget adott, de ez azt is elárulja nekünk, hogy vannak olyan események, amikor észak lépnie kell, ugyanis nagyon sokan nem akarják ezt, de mégiscsak együtt kell működni a nemzetközi közösséggel, vagy pedig az Egyesült Államokkal. A legutolsó dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy szankciókról beszélünk, függetlenül a morális nézőponttól, illetve attól, hogy ez mennyire sújtja az észak-koreai népességet, egyértelmű, hogy legalábbis politikai és diplomáciai pontból, és azt mondanám, hogy gazdasági szempontból is érinti ez Észak-Koreát, mert folyamatosan szankció könnyítést vagy mentesítést kérnek. Először könnyítést kérnek, utána lehet majd beszélni békerezsimről. A koronavírus tehát egy újabb példája annak, hogy a szankciók hogyan sújtják észak és hogyan szorítják rá őket, hogy a nemzetközi közösségek kapcsolatba lépjenek. Thanks. A couple of Köszönöm szépen, néhány kiegészítő hozzászólás. Ami a visszafordíthatatlan kérdését illeti, mit is jelent ez? Alapjában véve az USA és az USA véleménye számít most itt. Az EU-nak lehet véleménye, de az USA tárgya, a tárgyaló dönt ennek az értelmezéséről. A legjobb tudomásom szerint az USA meg akar bizonyosodni arról, hogy van egy olyan beindult folyamat, amit a másik oldal nem akaszthat meg. Tehát tesznek valamilyen engedményeket, és akkor nem történhet meg az, hogy az észak-koreaiak ezt zsebrevágják, örülnek a sikerüknek, és nem tesznek semmit. Ha jól értettem, az USA azt akarja, hogy legalább egy világos menetrend legyen, ami egy megállapodás felé vezet. Olyan megállapodást akarnak a koreai népdemokratikus köztársasággal, amely pontosan ö, lefekteti azt, hogy hogyan jutunk el A-ból B-be, milyen létesítmények vannak, hol léteznek ezek, és hogyan, milyen lépésekben fogják ezeket leszerelni. De hát mindez rendkívül bonyolult. A visszafordíthatatlan alapjában azt jelenti, hogy az USA nem akar egy olyan folyamatba belemenni, ami nincs pontosan meghatározva, amelyben nem lenne világos, hogy ki melyik ponton milyen lépést tesz, miért cserébe. Tehát a folyamatnak nagyon pontos szerkezetét akarják látni. És ha és amikor a garanciák meg lesznek, és egyébként nagyon nehéz lesz ezeket megtárni, ebben egyetértek. De hogyha megvannak, és akkor lesz egy világos menetrend, akkor ebben a kontextusban fogják végig gondolni azt, hogy a szankciókat legalább részben feloldják. Aztán az illegális pénz kérdése, ami Észak-Koreába érkezik. Ez nagyon aggasztó. Valóban érkezik pénz ebbe az országba. A legfontosabb információnk erről, a, hogy hogyan tudjuk ezt nyomon követni, az az ENSZ szankciók bizottsága szakértőinek az információi. Ez a testület az ENSZ-ben felelős azért, hogy végrehajtsák az ENSZ szankciókat. Van egy szakértői paneljük, nemzetközi szakértőkről van szó, akiket különböző kormányok neveztek ki, és ezek a szakértők nyomon követik aprólékosan ezt az egész kérdést. Az ENSZ tagállamainak a jelentéseire hagyatkoznak. Nem mondom ezzel azt, hogy teljes képet látnak, Látják önök is a nehézséget abban, hogy más országok jelentéseire támaszkodnak, azonban mégiscsak láthatók ezek a jelentések, elolvashatóak, rendszeresen elérhetőek, és nagyon is tartalmas információkat tartalmaznak, és mi is ezekre alapozunk, Ezek a fő információforrásaink. Miért? Azért, mert nincsen független információnk titkos szolgálati információk arról, hogy mi történik az országban, és a szankciókat hogyan szeghetik meg. Hogyan kerül pénz Észak-Koreába? Különböző módszerekkel. Az utóbbi időben nagyon figyeltünk a kiber kérdésekre is, mivel nagyon lenyűgöző kiberkapacitásokat építettek ki, és Kim Jong-un rezsimje ezeket a képességeket értékesíti harmadik országok felé, és így keres pénzt. De más ö, ö, módszereik is vannak, és ez részletesen szerepel ezekben a jelentésekben. Kína kérdése nagyon fontos, ahogy önök is említették. Ha Kína komoly, és komolyan akar nyomást gyakorolni Észak-Koreára, akkor ott lesz nyomás hiszen bármilyen kereskedelmet folytat Észak-Korea, gyakorlatilag az mind Kínán keresztül zajlik. Úgyhogy ha Kína meg akarja akadályozni a kereskedelmet, meg tudja akadályozni, és akkor tényleg jelentős nyomás lesz Észak-Korán. De hogyha Kína nem veszi komolyan a szankciók végrehajtását, akkor épp az ellenkezője fog történni, akkor Észak-Korea meg fogja tudni szerezni azon erőforrásokat, amikre szüksége van. Hogyan vegyük fel a kapcsolatot Kínával e témával kapcsolatosan, ez a nagyon fontos téma itt most, mint biztonsági tanácsi tag Kína maga is jóvá hagyta a nagyon szigorú szankciókat Észak-Korea ellen, és el, egyetértek az el, imént elhangzottakkal, Kína nem akarja elfogadni azt, hogy atomkísérleteket hajtsanak végre a szomszédságában, úgyhogy ezért tárgyalásokat folytat Észak-Koreával, és megpróbálnak konstruktív hozzáállást alkalmazni. Hogyha Észak-Korea megfelelően viselkedik Kína definíciója szerint, ami azt jelenti, hogy nem lesznek atomkísérletek, akkor Kína ezt értékeli. És még egy utolsó dolog a koronavírusról. Jelen pillanatban óriási gazdasági nyomást gyakorol ez Észak-Koreára, csak úgy, mint Kínára is. Elnök, köszönöm. Köszönöm a két előadónak. Nagyon későn, ezért egy kicsit fel kell gyorsítanunk. Az utolsó napi rendi pontunk zárt ajtók mellett kerül meg.